Eh, buongiorno a tutti. Cominciamo questa riunione di Commissione FEM. Oggi mi trovo a... Üdvözlök mindenkit. Kezdjük el eh, ezt a szakbizottsági ülést. Most én fogok elnökölni az elnökünk eh, helyett. Azzal szeretném kezdeni, hogy fogadjuk el a napi rendtervezetet, Hogyha enne, ehhez senkinek nincsen hozzáfűzni valója, akkor úgy tekintem, hogy ezt elfogadtuk. Holnap a 14-es napirendi pont után eh, beszúrjuk a szavazást eh, a gender mainstreamingről. A bizottság eh, ajánlásáról szól. Ez az európai jogállam és alapjogokról szóló mechanizmus érdekében. Ezek után pedig szeretném, hogyha elfogadnánk a február 17-e és 18-ai ülésünk jegyzőkönyvét, hogyha ezzel ellen senkinek nincsen kifogása, akkor ezt is elfogadjuk. A harmadik napi rendi pont hogyha valakinek van javaslata előkészítő cselekvésekre, vagy kísérleti projektekre, vagy meglévő cselekvések kiterjesztésére a 2017-es költségvetés keretein belül, akkor ezt az április 29-i déli határidőig lehet megtenni. Az ilyen módosításokhoz az e komiti felületen lehet hozzáférni. Ezután át is térhetünk a negyedik napi rendi pontra a négyes és az ötös pontokat együtt fogjuk tárgyalni, ugyanis ez a két jelentés összekapcsolódik. Az embercsempészet és az unió külügyi kapcsolatai ügyében Katrin Bilder az előadó, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először az embercsempészet eh, elleni eh, jelentésről fogok eh, beszélni, és az EU külügyi kapcsolatairól, majd pedig áttérek a következő jelentésre. Az embercsempészet egy gyalázatos bűncselekmény, ez egy globális és európai jelenség is egyben. És Európa szerte megtörténnek ezek a cselekmények. Európában adnak, vesznek, csempésznek embereket. És ezért örülök annak, hogy megkaphattam ezt az aktát, ugyanis már sok éve kampányolok a bűncselekmények ellen, és hogyha ez a jelentés segít abban, hogy az ember csempészetet megállítsuk, akkor úgy tudom érezni, hogy az itteni munkánk valóban hasznos volt. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság titkárságának, a politikai tanácsadóknak és azoknak a képviselőknek, akik segítettek a jelentés összeállításában. A többi előadóval nagyon jól tudtunk együttműködni, Valero asszonynal a Libéből és másokkal is. Az 54-es szabály értelmében három szakbizottságnak kell együttműködnie, elég bonyolult lehet ezért az eljárás. Labila asszony a szövegezőbizottságban tevékenykedett, és nagyon egyértelmű elképzelése volt arról, hogy milyen szerepet kellene betölteniük az egyes szakbizottságoknak, és azt is tudta nagyon pontosan, hogy mi tartozik a FEM és mi tartozik a LIBE fennhatósága alá. És így döntöttük el minden kérdésről, hogy melyik szakbizottság foglalkozik vele. És ezért még fontosabb számomra az, hogy egy gender központú megközelítést alkalmaztunk az embercsempészet elleni fellépésben, és ezért kaptunk mi is szerepet ebben a munkában. A terjedelmi korlátok miatt meg volt kötve a kezünk, de igyekeztem a lehető legtöbb tartalommal megtölteni ezt. Emberi jogi szemszögből közelítettük ezt meg, és kihangsúlyoztuk, hogy a gazdasági és szociális körülmények teszik az embereket kiszolgáltatottá. Ezen kívül a nemi egyenlőség és a nemi alapú erőszak is szerepet kapott. A külügyi szolgálatnak támogatnia kellene a harmadik országokat abban, hogy specializált és a nemek közti különbségek iránti érzékenységgel közelítsék meg ezt a témát. Különbséget kell tenni azon áldozatok között, akik úgy döntöttek, hogy visszatérnek származási országukba, és azok között, akiket visszatérítettek. Európában a mi felelősségünk az, hogy ők hozzáférhessenek a szükséges szolgáltatásokhoz, bárhogyan is döntsenek. Az illetékes személyzetet is jobban ki kell képezni, hogy ők azonosítani tudják az embercsempészet áldozatait, különösen a szexuális kizsákmányolás céljával elhurcoltakat. 28 módosítót nyújtottak be ehhez a véleményhez, és miután ezeket elolvastam, úgy döntöttem, hogy nem fogalmazok meg kompromisszumokat. Az 5.2-es pontra való hivatkozás mind a magán, mind pedig a közszférában megjelenik, és a szexuális, illetve más célú kizsákmányolás is megfogalmazódott itt. A szakbizottsági tagoknak köszönetet szeretnék mondani az ő módosítóikért. Az embercsempészet külső dimenzióját illetően én azt szeretném, hogy ha a fókusz úgy tartanánk meg, ahogy az eredeti jelentésben is szerepelt. A LIBE kompetenciáját illetően Logbiller asszonyhoz hasonlóan én is törekedni fogok arra, hogy a gender dimenziót teljes mértékben vegyék figyelembe az EU külkapcsolatainak emberkereskedelemtől való megszabadítása során. Várom, arra számítok, hogy továbbra is nagyon jó lesz az együttműködés köztünk. Most pedig áttérnék a végrehajtási jelentésre. Az irányelv végrehajtásáról szól ez. Ismét szeretnék köszönhet mondani a tanácsadóknak, a titkárságnak és mindenkinek, aki ehhez hozzájárult. Röviden fogok fogalmazni. 241 módosító érkezett, szinte valamennyi frakció benyújtott módosítókat, és az árnyékelőadók, valamint a titkárság segítségével 18 kompromisszumos módosítót fogalmaztunk meg, amelyek a nagyon sok módosított kapott bekezdések tekintetében egy kompromisszumot jelenthetnek. És köszönöm mindenkinek, aki segített a 18 kompromisszum elkészítésében. Az az ALDE és az LMBT frakcióközi csoport segítségével én magam is megfogalmaztam több módosítót is. Olyan elgondolásokat írna bele ez a szövegbe, amelyek eddig nem szerepeltek a mindannyiunk által kedve terjedelmi korlátok miatt ez korábban nem szerepelt. A Libével és Malin Björk kollégával aki a másik vélemény szerzője. Én is azt tudom mondani, hogy nem fogadtam már módosítókat olyan irányokban, amelyek a LIBE kompetenciájába tartoznak. Ez nem azt jelenti, hogy én nem értek egyet ezekkel a gondolatokkal, de nem a mi feladatunk az, hogy ezeket hangoztassuk. Két héttel ezelőtt a Libe megszavazta a saját véleményüket, és megfogalmaztak egy jelentést, és próbáljuk a kompromisszumainkba beleszűni e, ezt az anyagot is. És azt gondolom, hogy érdemes lehet felvetni a prostitúció kérdését is. Amikor elkezdtük az erről szóló vitát, próbáltuk egyértelművé tenni azt, hogy ez a téma összemosódik az embercsempészettel, tehát eh, némelyik eh, szavazati eh, javaslatom talán furcsának tűnhet, de ezért koncentrálok én arra, hogy itt most embercsempészetről beszéljünk, ne pedig prostitúcióról. Tehát szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindenkinek a kiváló együttműködésért, és a szövegeket jobbá tevő módosítókért, és remélem, hogy a szavazás sikerrel zárul majd holnap. Köszönöm. Perfetto, adesso ringrazio la collega per... Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a prezentációért, akkor most elkezdhetjük a vitát. Peter Orr. Lijepo gospođo eh, predsjednice, zahvaljujem izvjestiteljici. Köszönöm szépen, Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani az előadónak is. Véleményem szerint rendkívül fontos ez a jelentés, és szeretném felhívni a figyelmet az általam és kollégáim által beküldött módosításokra felhívni. A béranyasággal kapcsolatos módosító indítványokkal kapcsolatban remélem, hogy ezeket figyelembe tudják majd venni, mert a világon minden egyes ország nagyon szigorú álláspontot képvisel az emberkereskedelemmel szemben, és úgy gondoljuk, hogy a béranyaság témáját is ugyanígy kellene kezelni. Jelen esetben a nő testét árunak tekintik, és ezért a egy formájáról van szó, és a nők méltóságát is aláknázza. a reproduktív kizsákmányolásról van itt szó, a testet pénzügyi nyereségek, nyeremé, nyereségek megszerzésére használják, ezért az emberi jogok címszó alatt ezzel is foglalkozni kellene. Ha megnézzük a gyerek jogairól szóló egyezményt, akkor világos az, hogy az országoknak tenniük kell, azért, hogy megelőzzük a gyermekkereskedelem minden formáját. Úgy érezzük, hogy a béranyaság is ez kapcsolódik. Emellett az Európa Tanács szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottsága az Európában a béranyaságot megengedő jelentés ellen szavazott. Ez is mutatja, hogy a közvélemény ellenzi ezt a témát meg kell néznünk, hogy a parlamentben és az Európa tanácsban is milyen a vélemény. Egy értelemben mindenki azt gondolja, hogy ezt be kellene tiltani. A parlamentben a képviselők többsége is így gondolja, és a civil szervezetek, a nem kormányzati szervezetek is. Szeretném a figyelmüket még valamire felhívni. A béranyasággal kapcsolatos idegenforgalom, turizmus Indiában és az Amerikai Egyesült Államokban is teljes közzel zajlik. És teret engednénk az Európai Unióban is. Láttuk, hogy a gyakorlat egyre inkább terjed, és ez nagyon veszélyes, mert így az embereket áruként fogják kezelni. Még egyszer azt kérem, az előadónktól, hogy vegye figyelembe azokat a módosításokat, amelyeket a tiltása vonatkozóan tettünk. Köszönöm szépen. Hannibal asszony. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az előadónak mind a két jelentést. Nagyon sok munkát végzett a jelentések elkészítésekor két kompromisszumos módosító indítványunk van. Általában véve a frakciók ezt el tudják fogadni, és ez nagy szó tekintettel arra, hogy mi is a téma, remélhetőleg mindenki támogatni fogja ezt, és magát a jelentést is. Szeretném külön felhívni a figyelmet a kereslet csökkentésre és a prostitúcióra. Egyetértek Birdel asszonynal, ügyelnünk kell, hogy itt ne keverjük az emberkereskedelmet és a prostitúciót, mert itt két teljesen különálló témáról van szó. De nem szabad elfejtenünk azt sem, hogy nagyon sok esetben azok a ö, nők, lányok, akikkel kereskednek, azokkal pontosan a prostitúció céljából kereskednek igen, emellett van még más illegális kereskedelmi forma is, ezek is ugyanolyan fontosak, és ezekre a formákra is kitér a jelentés. A prostitúció azonban lényeges részét teszi ki a szóban forgó témának. Szeretném külön megdicsérni a 13-as módosító indítványt. A módosító indítványok 13. Mm, oldalán van ez. A kereslet csökkentésről van ebben szó. Mindenki úgy gondolja, hogy csökkenteni kellene a szexuális szolgáltatásokkal kapcsolatos keresletet. Ez a bizottságot is felkéri arra, hogy vizsgálj meg, hogy a szexuális szolgáltatások kereslete, valamint az emberkereskedelem között milyen kapcsolat van. Ez a módosítás kimondja, hogy a kereslet csökkenthető, ha a jogszabályok a büntetés terhét a, mm, azokra rója, akik megszervezik a tevékenységet. Emlékezhetünk arról, hogy legutóbbi mandátumunkban egy jelentést fogadtunk el, amely pontosan ezt mondta ki. Konkrétan azt, hogy a szolgáltatásokat, az, ezek megszervezőit, és nem az áldozatokat kellene sújtani büntetéssel. Ezt kell szem előtt tartani a jelentésben. Tulajdonképpen az irányelvben is ez áll. A jelentés, a második jelentés az irányelv végrehajtásáról szól, az emberkeskedelem ellen irányuló irányelvben találjuk ezt, és nagyon fontos, hogy ezt megerősítsük mi is. Köszönöm mindenkinek a résztvételt, az árnyék előadóknak is, és reménykedem abban, hogy ez a jelentés majd egy olyan jelentés, amit mindenki el tud fogadni. Köszönöm szépen. Björk asszony. Först av allt så skulle jag vilja börja med att tacka vår Köszönöm szépen. Először is szeretnék Catherine Birdernek szíves köszönetet mondani, és köszönöm az árnyék előadók munkáját is. Én is árnyék előadó voltam a munkák során, és én alkottam meg a véleményt a Libe szakbizottság részére. Elmondhatom, hogy nagyon elégedett vagyok ezzel a mm, véleménye a Libe bizottságban, mert ott olyan aspektusokra összpontosítottak, melyek a Libe Szakbizottság hatáskörébe tartoznak. A nők jogairól van itt szó, és a jogi perspektívákról. A Libe Szakbizottság véleményében azt mondjuk, hogy holnap fogunk erről szavazni. Meg kell állapítanom, hogy mind a Libe szakbizottság, mint pedig a Nőjogi Bizottság két olyan ö, jelentést készített el, amely elhivatott, és mely jogi szempontból is megpróbálja a nők egyenjogúságát elérni. Az emberkereskedelem ö, egy olyan téma, amely főleg a nőket érinti. A Libe szakbizottságban egy kicsit nagyobb hangsúlyt helyeztünk a gyerekek jogaira, és az Európai Unióban a különböző hatóságok szerepére. Olyan, mm, ezeknek a hatóságoknak, a Eurojustnak, Europolnak együtt kell működniük. De azt is mondjuk, hogy ennek az egésznek természetesen köze kell, hogy legyen a jogi segítségnyújtáshoz való hozzáféréshez. Ezt nekünk itt ebben a szakbizottságban is figyelme kell vennünk ne büntessük, nem szabad büntetni az áldozatokat. Világosá kell tennünk azt, hogy az emberkereskedelemért felelős személyek a büntetendőek. Nyilván a lényeg az, hogy azonban az országokban, ahol az embereket kizsákmányolják, ott bonyolítsák le majd a büntető eljárást is. Van még valami, ami lényeges, amiről Hannibal asszony is említést tett. Az a benyomásunk, hogy a téma olyan, mintha nem is prostitúcióról lenne szó, de ezzel azért mindenképpen foglalkoznunk kell, mert az emberkereskedelemhez szorosan kapcsolódik a prostitúció témája is. Ez ugyanolyan, mint az erőszakról szóló vita esetében, amikor azt mondjuk, hogy pontosan ki is lehet az egészért a hibás. A nők esetében, a szóban forgott téma esetében a, ki kell emelnünk azt, hogy a szexuális kizsákmányolást kizsákmányolás ellen harcolni kell. A LIBE szakbizottság véleményében és a mi anyagunkban is egy dolgot hangsúlyozunk, azt, hogy ha valaki tudatosan vásárol meg emberkereskedőktől bizonyos szolgáltatókat, akkor az büntetedővé válik. Tudjuk, hogy itt egy bűncselekményt követnek el. A Libes szakbizottságban fogalmaztuk meg ezt a kompromisszumot, és ez előrelépés. Ha valaki tudatosan vásárol szexuális szolgáltatást, akkor azt tegyük büntetendővé. E, így fogalmazunk a kompromisszumos javaslatban. A Libes szakbizottság módosító indítványait támogatni tudjuk, mert ezek erősítik a, az operatív együttműködést. Köszönöm szépen. A külügyi szolgálat munkatársa kap most szót. Köszönöm szépen, hogy meghívtak minket erre az ülésre, hogy ezen nagyon fontos véleményt véleményezhessük mi is. Nagyon nagy érdeklődéssel követjük ezt a témát, és az emberkereskedelem témáját a jogi dialógusunkban a harmadik országokkal mindig felvetjük emberi jogi kérdésként, és gender kérdésként is. Az emberkereskedelem sok más szakpolitikai párbeszédben is felmerül a harmadik országokkal. Rendszeresen bátorítjuk a harmadik országokat arra, hogy az emberkereskedelmet emberi jogi alapon közelítsék meg, és megfelelő támogatást nyújtsanak az áldozatoknak. Nemrég a külpolitikai dimenzióban történtek események. 2015-ben az új EU emberi jogi és demokráciával kapcsolatos akcióterv prioritásként emletti az emberkereskedelmet, és teljesen integrálni akarja az áldozatvédelmet és az emberkereskedelmmel kapcsolatos témát az emberi jogi kérdéseket a biztonsági mobilitási párbeszédben a harmadik országokkal, és az alapvető nemzetközi egyezmények ratifikációját támogatja. Az emberkereskedelem prioritásként szerepel az EU külpolitikai kapcsolataiban 2016-tól 2020-ig, melynek célja, hogy a gyermekek és lányok kizsákmányolásának minden formáját prioritásként kezeljék. Novemberben a politikai vezetők tovább vállalták azt, hogy támogatást nyújtanak az emberkereskedelem áldozatainak, külön odafigyelmén a kiszolgáltatott csoportokra, a nőkre és a gyermekekre. Tehát továbbra is prioritásként kezeljük az emberkereskedelmet a migrációs kérdésekben, és a jövőben is így teszünk, ahogy az új stratégia felé indulunk az emberkereskedelem területén, és szorosan együttműködünk az emberkereskedelem elleni koordinátorral a DG Home részéről. Köszönöm. Grazie, dottor O'Brien. Adesso le, la conclusione... Köszönöm szépen. O'Brien képviselő, O'Brien úrnak, most pedig Bérdel előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólásokat. Egy vagy két kérdésre szeretnék most rátérni. A béranyaság nagyon nehéz kérdés, mert egészen másként közelítik meg az egyes országokban. Egyes országokban engedélyezett, máshol nem. Egyes országokban engedélyezett, hogy ezért fizessenek, máshol nem. Más-más szabályok vonatkoznak a petesejt adományozás és a béranyaság kérdésében és ezzel kapcsolatban az erre vonatkozó módosítókat nem sikerült a kompromisszumból beépíteni, erről külön kell majd szavazni. Ami az kereskedelmet önmagában illet, illeti, maga a béranyaság, úgy gondolom, hogy nem emberkereskedelmi kérdés. Az, hogy mi történik a gyermekkel, és a büntetőjogi kérdés, hogy nemi erőszak ról beszélnénk esetleg. Nos, ehhez képest a béranyaság az egészen más kérdés, és ezért kell a módosítókról külön szavazni holnap. A kereslet csökkentése valóban egyetértek, hiszen az emberkereskedelem azért létezik, mert van erre igény. És a nőket érintő emberkereskedelem a szexiparban nagyon elterjedt, és az ezzel kapcsolatos kereslet csökkentése alapvető fontosságú az egész vitával kapcsolatban. A módosítók csak a prostitúcióra vonatkozó módosítók kicsit éppen ezért mások, és vannak, amelyeket sikerült bevonni a kompromisszumba, a többiekről pedig külön kell majd szavazni. Köszönöm a külügyi szolgálat hozzászólását is. Az a tény, hogy ezt a kérdést nagyon komolyan veszik, ez üdvözlendő, de ami a visszatérített áldozatok kérdését illeti, nem elég megállítani őket, hanem azok, akiket visszatérünk, térítünk, akiket traumaért és emberkereskedelem áldozatává váltak. Vannak, akik azért indulnak el otthonról, mert azt gondolják, hogy valami jó vár rájuk, ezt mondják el a rokonoknak és a barátoknak, és amikor visszatérnek az otthonukba, akkor külön támogatást igényelnek, segítséget igényelnek, mert nem csak magáért az emberkereskedelem elleni küzdelem szempontjából, hanem azért is, mert további szankciók érhetik őket azért, amit korábban tettek. Tehát köszönöm szépen a hozzászólásokat, és holnap remélem, hogy sikeresen tudunk szavazni. Grazie onorevole Berder. Come diceva appunto la collega, questi due report. Köszönöm előadó asszony. Ahogy ön is mondta, holnap fogunk erről a két jelentésről szavazni. A következő a hatos napi rendi pont. A 2014 és 20 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret választások utáni felülvizsgálatának előkészítéséről a parlament észrevételei a bizottság javaslatát megelőzően. Claire Moody az előadó, de nem látom itt a teremben. igazán nem tudjuk akkor ezt megvitatni, anélkül, hogy az előadó jelen lenne. Emlékeztetnék mindenkit, hogy a módosítók benyújtásának a határideje ezen jelentéssel kapcsolatban április 25-e 5 óra, délután 5 óra, és május 24-én lesz a szakbizottságban a szavazás. Nos, azt gondolom, hogy akkor itt lezárhatjuk az ülést. Holnap 10 órakor a koordinátorok ülése után találkozunk és a szavazással kezdjük. Köszönöm.